ne az elnökök értekezetén döntsék el, hanem az egész plenáris ülés színe előtt. Kedves kollégák, alapos vita folyt az elnökök értekezletében ma délelőtt az egész folyamatról, az egész kérdésről, és úgy vélem, hogy hagyjuk hogy a jövőben is, a jövőbeni procedúra kérdését az elnökök értekezlete dönts el. Mások is aggódnak emiatt, de ha megengedik, akkor most térjünk rá az érdemi kérdésre, ami a szavazás. Ramsdorf úr, hogyha ugyanez a kérdés, akkor inkább a szavazással folytatnám. Ramsdorf úr ugyan ebben a témában szeretne hozzászólni? Igen. Igen, elnök asszony. Igen. A Szaharov-díj